Bonjour, rebonjour la séance. Euh. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, folytatjuk a plenárést. A tegnapi jegyzőkönyv rendelkezéssel van-e megjegyzés? Amennyiben nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Van egy bejelentésem is,